Grazie tante. Egrigio. Grazie tante, Grigio Presidente. Kedves hölgyeim és uraim, amikor Jean-Claude Juncker úrtól megkaptam ezt a tárcát, akkor azt mondta, hogy Shakespeare nyelvét beszélem. Most tőlem tehető legjobb formában megpróbálom kifejezni magam anyanyelvemen, de először is Molière nyelvén vagy legalábbis ahhoz hasonló nyelven. Szeretnék köszönetet mondani önöknek azért, hogy meghívtak ide a mai ülésre. Ezen kívül szeretnék köszönetet mondani azért, hogy nagyon sok időt rám szántak önök közül sokan a meghallgatást megelőzően. Ma három fő kérdésre szeretnék választ adni. Az első, miért szeretném megkapni ezt a tárcát, második, milyen tapasztalattal rendelkezem ezen a területen, a harmadik, hogyan fogom megközelíteni ezt a feladatot, hogyan birkózok meg vele, azzal a feladattal, amely rendkívül fontos a munkahelyek, illetve a növekedés szempontjából, és ezáltal nagyon fontos az európai állampolgárok számára. Tehát miért is szeretném megkapni ezt a tárcát? Nos, azért, mert én is részt kívánok venni abban, hogy a két előttünk álló nagy kihívásnak megfeleljünk, választ adjunk ezekre. Az egyik a bizalom képítés Európában az állampolgárok között, illetve a másik az, hogy ismét munkahelyeket és növekedést teremtsünk a gazdaságban. Személy szerint azt szeretném, hogy Nagy-Britannia részese lehessen egy sikeres Európai Uniónak, hiszen ez fontos Nagy-Britannia számára, és szerintem ugyanígy fontos az Európai Unió számára. A szüleim generációja háborúban élt, és megosztott Európában nőttek fel, illetve abban nőttünk fel a mi generációnk, félve a nukleáris megsemmisüléstől. Amikor leomlott a vasfüggöny, merre fordultak az új demokráciák? Az Európai Unió felé, és helyesen reagáltunk erre a kérésre. Tehát igen, a közös európai érdekek érdekében kívánok dolgozni, és azt szeretném, hogy az országunk továbbra is részese legyen egy olyan unióban, uniónak, ahol 500 millió ember közös értékeket képvisel, együtt él, együtt dolgozik, együtt kereskedik, és közös kihívásoknak felel meg. Nézzük, mit hozok én ehhez a tárcához. Egy kis üzletember fia vagyok, tanár, fél karrieremet munka, a kormányban töltöttem, illetve tanácsadóként dolgoztam Kenneth Clark mellett, majd John Major mellett, ez az 1980-as és 90-es években. Majd létrehoztam a saját vállalkozásomat, tehát tudom, hogy milyen egy versenyképes, egy, egy, egy versenyszerű környezetben működni. Négy évvel ezelőtt léptem ebből ki, amikor a brit kormány minisztere lettem, és apropó azóta minden részvénytől megszabadultam, tehát nem vagyok már rész részvényes, semmilyen tanácsnak nem vagyok tagja, semmilyen igazgató tanácsnak, tehát úgy gondolom, hogy nem áll fenn semmilyen összeférhetetlenség. 2010-ben oktatási miniszter lettem, és az volt a feladatom, hogy az oktatás területén az adott generáció legnagyobb reformjait teljesítsem ki, a brit kabinet tagja lettem, illetve a koalíciós kormány tagja a Lordok házában. A Lordok háza az a kamara, amely módosítja a törvényeket, illetve részletes felülvizsgálatot biztosítja, nagyon sok szakértővel dolgozik. Egyetlen pártnak sincs többsége, a legnagyobb párt a szavazatok 28%-ával rendelkezik. Tehát egyetlen egyféleképpen lehet erőrelépni, ez pedig a konszenzus kialakítása, illetve a pártközi együttműködés. Tehát összetett politikai, összetett reformokat sikerült megvalósítani politikai környezetben, konszenzust alakítottunk ki, és a munká, munkahelyet, illetve a feladatokat, a növekedést gyakorlati szempontból is értelmezem. Hogyan kívánok megfelelni ennek a fontos feladatnak. Hát együttműködve Irgé Katajnennel, Valdis Dombrovszkisszel, illetve Pierre Moszkovicivel és a többi biztossal, Tovább kívánom vinni azt, amit már kialakított Michel Barnier, illetve ez a szakbizottság, és megpróbálok meggyőzni arról, meggyőződni arról, hogy egy megfelelően szabályozott pénzügyi szolgáltatási ipar, ipart folytatunk, illetve működtetünk továbbra is. Hatalmas, elő, hatalmas kihívás volt és eredmény, hogy a pénzügyi rendszert sikerült helyreállítani, akkor, amikor a válság tombolt. Természetesen ennek központi eleme a bankunió, amely egységes szabálykönyvön épül mind a 28 tagállamra vonatkozóan. Amennyiben megkapom ezt a tárcát, szeretném a kirakó további részeit helyreállítani és meggyőződni arról, hogy stabilitást hoz a bankrendszerünkbe, hiszen mindannyian ezt kívánjuk. Igen, egy olyan országból jöttem, amely nem része a bankuniónak, azonban a válság rámutatott arra, hogy a 28 tagállam függ egymástól. Egy erős bankunió fontos mindannyiunk számára, és minden tőlem tehetőt megteszek annak érdekében, hogy ez az Európai Unió zászlós hajója legyen. Megegyeztünk abba, hogy nem lehet visszatérni a válság előtti időkhöz. Nem lehet vadó kockázatokat vállalni, amely súlyosan érinti a munkahelyeket, illetve az életszínvonalat. Nem lehet visszatérni arra, ahhoz az időhöz, amikor az adófizetőknek kell kimenteniük a bankokat. De abban is megállapodtunk, hogy a következő esztendőkben új lendülettel kell összpontosítanunk a munkahelyekre, illetve a növekedésre. Továbbra is ébernek kell lennünk a kockázatokat illetően, azonban nem számíthatunk arra, hogy ugyanolyan jellegű primér jogszabályokat hozunk, ugyanolyan mennyiségűt a következő öt esztendőben, és egyébként is a jó szabályozásnak stabilitást és szigorúságot kell biztosítania. Ugyanakkor Hogyha azt látjuk, hogy nem sikerült mindig kialakítani az egyensúly helyzetet, akkor kiigazításokat kell tennünk. Lehet, hogy lesznek olyan területek, ahol hiányosságok mutatkoznak, vagy olyan területek, ahol finomra hangolásra van szükség azért, hogy a beruházások könnyebben menjenek. Ez nagy kihívás, ez áll a, a tőkepiaci unió középpontjában, hogy hogyan növeljük a beruházásokat, különösen a KKV-kat illetően, mi, miközben a szabályozás hatékony marad. Ezen belül öt fő prioritást határoztam meg saját magam számára. Az első az, hogy megvalósítsam azt, amiben már megállapodtunk. Ez önmagában is hatalmas feladat, delegált és végrehajtási aktusok segítségével fogjuk ezt megtenni. Gondolok itt a MIFID 2-re, a bankunión belül, illetve a Solvency 2-re. Második feladat a nagy kockázatoknak, kockázatokkal szembe kell nézni, és előre kell vinni a jelenlegi tárgyalásokat, gondolok itt a pénzpiaci alapokra, benchmarkokra, a strukturális reformra. Ezen kívül minden további kockázatra oda kell figyelnünk, amelyek esetleg egy nem, egy nem megfelelően működő bankszanálási rendszerből adódhatnak. Ezen kívül a nemzetközi standardoknak és elveknek kívánok megfelelni, és megpróbáljuk a kockázatokat kizárni. A többi G20 országgal együtt kívánunk működni, és különösen a szabályozási együttműködést szeretném elmélyíteni az USA-val. Negyedsorban a tőkepiaci unióra vonatkozó javaslatokat fogjuk megfogalmazni. Ez mind a 28 ország számára egy hatalmas projekt, a cél pedig egyértelmű. Szeretnénk felszabadítani a tőkét Európa szerte, és az európai üzletek és KKV-k szolgálatába állítani. Szükség van arra, hogy megszűnjön a bankfinanszírozástól való függőség, és új alternatív finanszírozási forrásokat találjunk. Először is elemezni kell a problémát, majd az előrehaladás akadályt feltárni, de azt hiszem, hogy már ki körvonalazódnak a prioritások, mint például a magas minőségű értékpapírosítás, illetve a KKV hitel státuszával kapcsolatos információk fejlesztése és a hosszú távú európai beruházási alapban kapcsolatos megállapodás. Ötöt sorban szeretnék feltárni azt, hogy az egységes piac ö, hogyan állítható az állampolgárok szolgáltába. Az elmúlt öt esztendőben teljesen helyesen a nagy strukturális és intézményi reformokra összpontosítottunk. A következő öt esztendőben remélhetőleg a távcsövet, másik irányba fordíthatjuk, és megnézhetjük, hogy hogyan lehet megnyitni a jobb piacot, hogyan lehet átlátható, megfizethető lakossági termékeket biztosítani. Tudom, hogy sokan ebben a házban a fogyasztói érdekek mellett töltek ráncsát, és támogatni fognak majd a következő esztendőben. Ezen kívül a digitális és elektronikus fizetési módszerekre is oda kell figyelnünk, hiszen ez a költségek, illetve a használat terén előnyöket hozhat, de ezeknek biztonságosnak és megfelelően szabályozottnak kell lenniük. Van egy nagy átfogó téma, amely, és ez pedig az átláthatóság. Ez rendkívül fontos, arra vonatkozóan, hogy mit várunk el a pénzügyi intézményektől, hiszen tudniuk kell, hogy milyen kockázattal kell számolniuk, és erről tájékoztatniuk kell a fogyasztókat, a felhasználókat, az ellenőrzőket is tájékoztatni kell, és itt nagyon kemény átláthatósági követelmények vannak az összes szabályokban. Ez teljesen helyes, hiszen a e, bizalmat helyre kell állítani. Végül nézzük, hogy hogyan fogunk együttműködni, hogyan fogok én együttműködni önökkel, hogyha megkapom ezt a portfóliót. Nos, még egyszer hangsúlyozom az átláthatóságot. Nyitottan e, közelítek a szakbizottság felé, és e, minden találkozóm transzparens átlátható lesz, sok tárgyalópartnerrel nyitottan eszmecserét folytatunk, azért, mert nem hiszem, hogy vákumban működhetünk, és a külső tárgyalásokról beszámolok, ugyanúgy, mint ahogy ezt az elődöm tette. Azt hiszem, hogy ez létfontosságú, hiszen a megfelelő kapcsolatot kell kialakítani, kiépíteni önökkel. Amikor Strasbourgban jártam a minap, Michel Barnier-val vacsoráztam, és akkor tanácsot kértem tőle, nagyon sok hasznos ötletet javasolt, de egy dolgot hangsúlyozott. Mindig, mindig tartsd észben, mondta, hogy milyen fontos a parlamenttel való kapcsolatod. És ez egy olyan tanács, amelyet megszívlelek, és amelyet követni fogok. Tudom, hogy Jean-Claude Juncker elnök jelölt nagyon nagy felelősséget rót rám akkor, amikor ezt a portfóliót ajánlotta számomra, hogyha megerősítenek ebben a pozícióban, olyan európai biztos leszek, amely, aki az általános érdekeket védi, egy olyan európai biztos, amely mind a 28 tagállamot képviseli, egy olyan európai biztos, aki sosem feledkezik meg arról, hogy felelősséggel tartozik ennek a parlamentnek a tagjai iránt. Köszönöm szépen!